Right, good afternoon everybody. Szép délután mindenkinek. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy foglaljanak helyet, és akkor folytatjuk a munkát. Nagyon sok a jelentéstevőket is megkérem, hogy foglaljanak helyet. Napi rendünkön az első pont ma délután egy eszmecsere a központi szerződőfelek és a kereskedési adattárakról, a tőzsdén kívüli származékos ügyletekkel kapcsolatban. Werner Langen az jelentéstevő, is át is adom neki a szót. Köszönöm szépen! A hátsó sorok tulajdonképpen már megteltek itt elől, a képviselők helyei még üresen tátonganak, úgyhogy három előzetes megjegyzést engedjenek meg. Először is. A tanácsi munkacsoport több ízben összeült, és módosítókat javasolt a bizottság javaslatával kapcsolatban. Meglátásom szerint nem mindegyik felel meg annak, hogy a javaslatnak a célkitűzéseit javítsa, tehát az OTC ügyleteket és a rájuk vonatkozó előírásokat javítsa. A 2011-es január 5-i javaslat értelmében, amely már kisebb, nagyobb módosíták látott meg, és a magyar elnökség tollából született, olyan részleteket tartalmaz a tekintetben, hogy bővítsük ki a hatáskört, tulajdonképpen szemmel a G20-as és a csúcs, csúcson született döntésekkel és a bizottsági javaslattal szemben, azaz, hogy minden származékos ügyletre kibővítsük a, az irányelvnek a hatáját, módosítsuk és kiterjesszük. Miután vannak olyan ügyletek, amelyek nem vetettek fel problémákat, sem a transzparencia, sem pedig egyéb okból, úgy gondolom, hogy itt a hatáskörnek a kiterjesztése, azaz a bizottsági javaslatnak a kibővítését nem tartom helyesnek és indokoltnak. Amennyiben úgy gondolják egyesek, hogy bizonyos ügyleteket külön kellene szabályozni, akkor erről egy külön rendeletet kellene elfogadni. Egy másik dolog, van három dokumentum, amelyre megbízást adtunk, saját szakértői szolgálatunknál, sajnos csak péntekre készültek el, végleges formájukban még nem kaptuk meg őket, vannak tehát ezek a briefing paperök, ezeket megküldtük a témafelelősöknek és a jelentéstevőknek, Bócasszonynak, asszonynak, Minicsi, Kamfam, Frau Swin, Swinburne asszony és Glóte képviselők, és ezt a három jelentést tulajdonképpen eh, azután, hogy megszületett, ki kellene értékelni a szakértői vélemények ki a hetes cikket, a clearing, az elszámolási határ küszöbértéket illetik, és az összehasonlítást, az összevetést a Dodd-Frank törvényel. Ezt a vizsgálatot pedig a bizottság fogja végrehajtani. Ezen oknál fogva csak a mai eszmecserét követően szeretném majd véglegesíteni a saját jelentésemet, és szerdán este továbbítani a titkárság felé. 99 módosított tartalmaz a mostani formájában a jelentésem, ezek közül egy sor, nem olyan nagyon sok, átvételre került a tanácsi tanácskozásoktól, az Európai Központi Bank álláspontját is részben átvettük, átvettem, illetve az elnök asszony jogi szakbizottság belé megjegyzéseit is integráltam. Úgyhogy a nagyon aktuális státuszkót integráltam itt a jelentésben. Azonban, amikor megérkezik a szakértői vélemény, akkor szerda estig elküldöm a titkárságra a végleges jelentést ezáltal be tudjuk tartani a fordítási határidőket, és folytatni tudjuk a tanácskozást. Ugye az volt az ütemezés, hogy ma lesz az első eszmecsere, azt követően ugye, hogy bemutatásra került a jelentés. És február 28-án lenne a módosítók benyújtásának határidő ideje. Március 15 lenne a módosítók megvitatásának időpontja, és a kompromisszumos módosítók megvitatás április 4-én. Ezekonban pedig április 20-án szavaznánk, júniusban pedig a plenárisan erről a jelentésről. Így ö, egyeztettünk legalábbis a titkársággal. Úgy gondolom, hogy helyes ez a menetrend, és hogyha ezt be tudjuk tartani, akkor minden egyes határidőt be tudunk tartani. Ezáltal pedig azt mondhatjuk, hogy a tanácsnak az a terve, hogy a tanácsi csúcsra tavasszal ez véget érjen ez a történet. Ez ugyan szép elképzelés, azonban nem szabad tulajdonképpen a parlament jóváhagyása és a parlamenttel való egyeztetés nélkül előre meghatározni ezeket az időpontokat. A parlament pozícióját azt gondolom, hogy egyértelműen meg kell fogalmazni, és biztosítani kell azt a teret neki, hogy ezt meg is tethesse. A módosítókat akkor nézzük meg. A hatályt illetően, erről már szóltam, a tanács a hatály kiterjesztéseit az összes ügyletre, OTC ügyletre valószínűleg elfogadja, de a szavazatblokkoló kisebbséggel kapcsolatban vannak még nyitott kérdések. A saját jelentésemben egyértelműen aláhúztam, hogy a tőzsdén kívüli ügyletek esetében, amelyek 80%-át teszik ki a piaci ügyleteknek, és egyébként tőzsdéken kerülnek kereskedésre, ne legyenek tárgyai ennek a bizottsági irányelvnek. Hogyha pontosan megnézzük ennek az érvelésnek a hátterét, akkor amit a magyar elnökség időközben ugye közleményként kinyilatkoztatott, az nem annyira általánosítható, azaz nem tűnik észszerűnek az, hogy ilyen mértékben kiterjesszük ennek a, az irányelvnek a hatáját. Lehet persze erről vitát folytatni. A G20-as nyilatkozat a tőzsdén kívüli, tehát OTC ügyletekre vonatkozik, mind az elszámolás, mind a kereskedés vonatkozásában. Sokkal szigorúbb lenne a rendelkezés ezekre az OTC ügyletekre, ezért tényleg észszerű a megkülönböztetés. Jelenleg az elszámolás nagyon jól működik, és éppen ezért a, a szabványosított piacokon a kereskedésre nem kellene kiterjeszteni, úgy gondolom. Megvannak tehát a vonatkozó rendelkezések és szabályok, amelyeket betartanak és nem utolsó sorban a Dodd-Frank törvénynek a határába lépése az USA-ban azt írja elő, hogy az OTC ügyletekre alkalmazzák a felügyeletet, amelyek tulajdonképpen a versenytorzulást torzulást hivatottak megelőzni ilyen ügyletek terén. Úgyhogy globálisan úgy gondolom, hogy egy átfogó rendelkezés, szabályozást kellene talpra állítani, nem pedig az, hogy ezek szembe menjenek egymással. Holnap a magyar elnökséggel tárgyalást fogok folytatni, és most azt tudom mondani, hogy amennyiben meg lesz a támogatás a kollégák részéről, hogy a hatályt tartsuk meg abban a formában, ahogy most létezik, akkor a 101 helyen megtett módosításokat, ami arról szólt, hogy az összes OTC-s ügylet megjegyzést kihúzta a szövegből, tulajdonképpen akkor vissza is vonhatja. Akkor a szabály aluli kivételek. Egyes cikk. Hát itt többé-kevésbé indokolt megjegyzéseket látunk egyes piaci szereplők vonatkozásában, ahogyan a bizottság javaslatában szerepel, tehát egyes piaci szereplőket vegyünk ki a hatály alól. Az általános kivétel ezen szabály alól, ez is szembe megy a nemzetközi megállapodásoknak, ezért problémákat vet föl, és én inkább azt javasolnám, és azt is fogom tenni, hogy a kivételeket a clearing küszöbön keresztül foganatosítsuk, nem pedig általános kivételként. Olyan javaslatok vannak, amelyekre az indoklás más és más. Először is a, az állami bankok, amelyek, ha saját maguk is OTC-s ügyletekkel foglalkoznak, akkor esetlegesen kivételt képezenek, ezt nem szabad engedni. A korlátozás, amely itt észszerű lehet, bizonyos feltételek mellett ezen bankok esetében, amelyek ugye százszázalékban állami kézben vannak, erről lehet beszélni, hogyha fejlesztési támogató bankokról van szó, de itt ellenőrzést fogok kérni, és itt egy preambulum bekezdésben ezt meg is jegyzem majd. Másodszorban. A nyugdíj alapok vonatkozásában nagyon sokan szeretnének általánosítást általános kivételt. Nyilván ezek a nyugdíjalapok különbözőképpen működnek itt az unión belül, ezért erről mindenképpen eszmét kell cserélnünk. Azt javasolnám, hogy ezen speciális pont vonatkozásában, tehát ez a nyugdíjalapok vonatkozásában külső szakértőket is vonjunk be. A harmadik kérés az volt, és ez pedig a piaci szereplőkre vonatkozik, akik egy másik szegmensben, még pedig az energiakereskedelemben tevékenykednek. Erre is legyen külön szabályozás, amely a kereskedelmet szabályozná, de ez egy más terület, nem pedig az csereügyletekre vonatkozó, tehát az OCC-s ügyletekre vonatkozó szabályozás. Nincs még végleges döntés erről felsőbb szinten a magam részéről itt is van egy megjegyzésem és egy preambulum megjegyzés, bekezdés, melynek értelmében ott, ahol van egy egyenértékű szabályozás, amely ugyanazt a célt eh, szolgálja, ott a bizottság egy, egy ágazat vonatkozásában kivételt állapíthat meg. De jelen állapotban ez a kivétel, ez még nem szerepel a dokumentumban. Aztán van egy speciális esete a biztosítékokra vonatkozó ügyletekre vonatkozóan. Itt vannak olyan ügyletek, amely záloglevelekre eh, eh, vonatkoznak, ezeket is újra át kell tekinteni, nem lehet általánosan kivételként megállapítani őket. Aztán a különböző értékpapírok esete. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az értékpapírok mellett korlátozott körben OTC ügyletekkel kereskedők akik megint csak egy más megítélés alá fognak esni. Legalábbis én ezt fogom előirányozni. És a jogszabályban úgy gondolom, hogy a, a közvetlen kivételekkel nagyon óvatosan kellene bánnunk. Mind a mellett persze bizonyos vállalkozások esetében, amelyeknél ezek az OTC ügyletek korlátozott mértékben szerepelnek, itt a KKV-kre gondolok, vagy amelyek a biztosítási szektorban fordulnak elő. Nos, ezekkel kapcsolatban a bizottságtól külön vizsgálatokat kérjünk, de előzetesen senkinek ne adjunk mentesítést, tehát ne, ne biztosítsunk számokra kivételt. Egyébként pedig a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsággal egyeztetve haladjunk tovább. Ezt követően, ugye, hogy majd a kivételeket akkor hogyan is járjuk körül, ez a következő pont. Ezek a különböző szerződő felek, központi szerződő felek. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok a probléma a körülhatárolást illetően ezek pedig oda vezethetnek, hogy a javaslatot módosítani kell. Először is a tanácson belül ugye az információs küszöbnek a törlését írja elő. Először is ugye a jelentéstételi kötelezettség lépne életbe. Úgy tűnik, hogy a tanácson belül erre nagy többség irányul, hogyha nálunk nem támogatják, akkor itt nagy konfliktus lesz. A tájékoztatási kötelezettséget el lehet törölni, hogyha életbe lépne, illetve hát bevezetnénk egy de minimis szabályozást, hogy a jelentéstételi kötelezettség nem minden egyes későbbi esetben lépjen életbe, hanem a tranzakciós regiszterbe való felvétel után legyen megállapítható a KKV-knek a mi volta. Úgyhogy a tájékoztatási kötelezettségi küszöböt azt átvettem, ugyanakkor javasoltam azt, hogy egy de minimis szabályozást a KKV-k vonatkozásában mérlegeljünk. A clearing küszöb, az elszámolási küszöb, azaz, hogy mely volumen felett legyen kötelező az elszámolás. Hát itt különböző problémák merülnek föl. Minden piaci szereplő számára nyilván nem mellékes, hogy mely lesz ez a küszöb, és a piaci szereplőktől, a tagállamokból is kaptam, felügyeleti szabályozó hatóságoktól is kaptam küszöböt, de az ESMA, az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság különböző kritériumokat fogalmaz meg. az eredeti gondolat az volt, hogy egy egyes függelőikben külön soroljuk föl ezeket a kritériumokat, ezt én elvetettem mert a standardizálásnak a problémája itt az ügyletek esetében, az ügyletkötés esetében az egyik kérdéses pont, a másik pedig az, hogy milyen ügyletosztályokat fogunk tudni kialakítani. Ugye tudjuk, hogy a legnagyobb rizikót tulajdonképpen a hitel nem teljesítési csereügyletek alkotják. Itt különböző kamat ügyletekről van szó, többek között, és a vállalkozások számára nagyon fontos, hogy a normális tevékenységüket, gondolok itt a beruházásokra, a nyersanyagvásárlásokra, egyéb ügyletekre, ezeket kivegyük ebből a körből. És a javaslat az volna, hogy a, ami szerepel a két szakvéleményben is, hogy két különböző küszöböt állapítsunk meg. Az egyik egy mennyiségi, a másik pedig egy minőségi küszöb. A minőségi küszöb a, annak a bizonyos vállalkozásnak az egész OTC-s csereügylet piacon és az egész kereskedés volumenében meghatározó szerepét venni alapul, tehát 0,1%-os piaci részesedés egy bizonyos szegmensben, illetve egy speciális OTC ügylet piacon, tehát hogyha 610 milliárd dolláros jelenléttel számolunk, akkor annak a 0,1%-át önök is ki tudják számolni. tehát ez nem számosított kritérium, ezt nyilván majd meg kell tenni. A második a működési kockázati kritériumok. Tehát itt nyilván az egyenleget is figyelembe kell venni, a hitel kockázatot és egyéb tényezőket. És hogyha a kritériumok közül valamelyik teljesül, akkor fog bekövetkezni a clearing, az elszámolás. Nyilván a bizottság és a tanács is meg fogja kapni ezt az elszámolást, és vissza kell igazolnia. 2012 ugye a céldátum. Azt tudom mondani, hogy a vállalkozások szempontjából az számít leginkább, hogy ezt a clearing küszöböt miben határozzák meg. Nyilván az ügyleteknek a standardizása, standardizálása lenne a legeslegjobb a központi szerződő felek szempontjából is, hiszen ez egy rizikocsökkentő eljárás lenne. De az ESMA-nak azt is kellene vizsgálnia, hogy a, a jelentéstételi kötelezettségnél is lehetne esetleg küszöböt meghatározni egyfajta de minimis szabályozás keretében a nem A javaslatban szerepel a fogyasztókra vonatkozó szabályozás is, akik esetleges csereügyleteket hajtanak vége. Senkinek nem szabad persze, illetve azokra gondolok itt, akiknek nincsenek nagyobb kockázataik, de ezt is vizsgálni kell nemzetközi szinten. A kérdés az is, hogy mikor lép be, mikor lép föl a clearing küszöb, hogyha egyszer vagy kétszer történik mulasztás, vagy később, Véleményem szerint, ha 90 egymást követő napon keresztül túllépik a küszöböt, akkor kellene ennek az ellenőrzésnek életbe lépnie. Ezt követően a vállalkozásoknak hat hónapjuk lenne, hogy az elszámolási kötelezettségüknek eleget tegyenek. Az újak vonatkozásában nyilván az első naptól ez lenne a kötelező eljárás. És azt is javasolnám, hogy a pótlólagos clearing esetében, a már futó ügyletek esetében csak azokat vegyék föl, amelyek a, az elszámolási kötelezettségre vonatkozóan még két éves futamidővel dolgoznak. Tehát, hogyha már a clearing küszöb átlépésénél egy napos határidőt szabunk, illetve egy napos átlépésnél előírjuk, hogy az összes OTC ügyletre kérjük a clearing kötelezettséget, akkor ez óriási problémákat jelenten a likviditásban a, a vállalkozásoknál, és szerintem túllőnénk a célon. Úgyhogy azért itt fokozatosan és arányosan kellene eljárni ha tulajdonképpen meg lesznek a kívánt kivételek, akkor helyes a megközelítés. Van egy további kérdés még, az anyavállalatok és a leányvállalatok kérdésköre. A javaslatom az, hogy a leányvállalatoknál, amennyiben konszolidált az egyenlegük, tehát 50%-ra gondolok, akkor harmadik országokkal a határon átnyúló tranzakciók esetében se kell, hogy tartalmazzanak clearing előírásokat, clearing kötelezettséget, már csak azért is, mert a nemzetközi tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek esetében a leginkább fölmel az OTC ügyletek köre, és azért gondoljanak arra, hogy ugye itt vannak ugye európai székhelyű, illetve hát nyilván más kontinensen székhelye rendelkező vállalkozások, tehát számukra ne írjunk elő külön terheket, hogyha még tőlük is belső clearingeket kérünk. A központi szerződő felek Tehát... Ilyen. Hát plusz bürokratikus terhet jelentenek, és az állásfoglalás így akadályozza a hatékony szabályozást. Most én belátom, hogy azok a tagállamok, akik csak másodlagosan érintettek ebben a kérdésben. Igen, Péter? A te javaslatodról van éppen szó. Nos, tehát a clearing kötelezettség, elszámolási kötelezettség ebben az esetben nem szabad, hogy bürokratikus folyamatok áldozatává váljon, ahogy azt a különböző szakmai szervezetek állásfoglalása tartalmazza, ugyanis eh, egyedi esetben akár 50 eh, szemét is értesíteni kell egy közös állásfoglalással. Éppen ezért itt Skinner kollégának a javaslatát felvettem az anyagba, hogy ezeket a kollégiumokat teljes mértékben meg kell szüntetni, de az ESMA az Európai Központi Bankok Szervezetével konzultálnia kell, illetőleg új küszöbértékek megállapítása előtt konzultálnia kell a piaccal, és fel kell használni a lehetőséget, hogy a tagállami felügyeleti szervekkel is konzultáljon, ebben az ügyben, és így kell, hogy közös álláspontot kialakítson. Itt arra külön kell utalni, hogy az Európai Központi Bank az, Európai Központi Bankok rendszerének konzultációját maga javasolta. Ami az engedélyezést illeti, ez, ezt nem egy grémiumnak kell lefolytatnia, ahol a különböző felelősségi körök nincsenek megfelelően meghatározva, hanem a CCP-nek, tehát a központi szerződő félnek az engedélyezését annak a tagállamnak kell lefolytatni, ahol annak a székhelye van. Ez egy döntő kérdés, ez teljesen világos. Eh, Nyilván valóan itt nem minden tagállam fog majd szóba jönni, a véleményem szerint. Az eszmának kell biztosítania azt, hogy a feltételek világosak legyenek, és itt ne legyen ne különbözőségek a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy ezen a ponttól Skinner kollégának a javaslatát teljes mértékben korlátlanul átvenném. Aztán a kollégiumok megszüntetése után és a tagállamok engedélyezési hatáskörnek kibővítésén túlmenően fölmerül a kérdés, hogy a központi szerződő felek, amelyek harmadik országokból származnak, azokkal mi legyen. Itt a bizottság álláspontja véleményem szerint túlságosan visszafogott. Azt gondolom, hogy itt egy egyenlő versenyhelyzetet kell teremtenünk. Szeretném alapvetően támogatni, amit a tanács javasolt, nevezetesen, a harmadik országból érkező központi szerződő feleknek eh, az engedélyezését exakt módon pontosan ugyanúgy kellene szabályozni, mint az Európai Unió beliekét. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság eh, adott esetben kaphat egyedi esetben kivételi engedélyt, eh, és harmadik országbeli CCP-t akkor engedélyezhet, hogyha az érintett harmadik ország a bilaterális kétoldalú egyezménye van a felügyeletről és az ellenőrzésről. De csak ilyen feltétel mellett kaphat kivételt. Nos, itt a bizottság javaslatát tehát átvettem. Következő pontként, most bele kell a papírjaimba, igen, az interoperabilitás kérdése. Itt is visszafogott volt a bizottság álláspontja. Ez azt jelenti, hogy ha valamennyi CCP-re és valamennyi származékos ügyletre ki terjesztenék az interoperabilitás elvét, akkor ez egy új kockázatot jelentene. Nagyon, nagyon, a bizottság itt nagyon kiterjedt interoperabilitási szabályokat javasolt. Ezeket szerintem általában ki kellene venni a javaslatból, és a bizottságot meg kellene bízni arra, hogy egy későbbi időpontban az addigra rendelkezésre álló átláthatósági adatok függvényében gondolkodjon el újra az interoperabilitás kérdéséről. Tehát a római ötös fejezetet én kihúztam teljes egészében, mivel mivel ez a kérdés ugye új rendszer szintű kockázatokhoz vezet, ezért ezt pontosabban meg kell vizsgálni, ezt nem tudjuk máshogy elkerülni. Aztán van számos feladat, amit az ESMA-nak és az Európai Bizottságnak a piaci résztvevők bevonása jegyében és előkészítése jegyében és az Európai Központi Banki Rendszer előkészítése jegyében el kell végeznie. Ezek ilyen standardizálási kérdések, szabályosítási kérdések. Hogyha ezeket idejekorán el lehet végezni, esetleg 2012 első fél évében, akkor az ESMA és a bizottság javaslatai esetleg 2012 közepéig rendelkezésekre fognak állni, és akkor ezáltal a egyébként átláthatatlan piacon esetleg jobban fogunk látni. Úgy gondolom, hogy vállalható, hogy az Egyesült Államokban lévő szabályozások és a bizottsági megfontolások eddig az időig felhasználásra kerülhetnek. Ami a, harmad, ami a központi szerződő feleket illeti, itt nyilván a, a irányításnak és a belső felügyeleti szabályoknak, a belső kockázatkezelési szabályoknak a kérdése is felmerül. Itt azt javasolnám, hogy a kockázatkezelési bizottságban nem egy, nem egy clearing szervezetnek, hanem egy független szervezetnek adják meg az ellenőrzés lehetőségét. Átfogó kifogásaink voltak, és jogos megjegyzéseink is, ami a fizetésképtelenséggel kapcsolatos szabályokat illeti, a központi szerződő felek esetében. Itt a bizottság javaslata szerintem nagyon jó, biztosítani kell, javasolta a bizottság, hogyha hogyha a legnagyobb clearing ügyfél csődbe megy, és a második meg a harmadik legnagyobb is, akkor a saját tőke megfelelést és a követelések elkülönítését is úgy kell biztosítani, hogy ez a központi szerződőfél ez túlélje a csődöt. Tehát ezeket a saját tőke szabályokat még egyenként is majd elő fogjuk írni. Az Európai Unióban uralkodó különböző csöttörvényeket itt nyilván majd figyelembe kell venni. A következő pont az a tranzakciós kereskedelmi nyilvántartásoknak a kérdése. Kérdés volt, hogy hány ilyen nyilvántartás legyen minden egyes származékos ügylet kategóriára, minden egyes országba, csak az Európai Unióban engedélyezett termékekre. Ugye vannak az Európai Unión kívüli kereskedési nyilvántartások is, például az Egyesült Államokban, ahol önkéntes alapon a származékos ügyletek 80%-a, amit a hat legnagyobb piaci szereplő kezel, az benne van ebben a nyilvántartásban. Tehát önkéntes alapon, ahogy említettem. Itt az a kérdés, hogy hogyan sikerülhet ezen a téren a tranzakciós kereskedelmi nyilvántartásának engedélyezését összekötni a a harmadik országbeli nyilvántartásokhoz való hozzáféréssel. Ezt azért mondom, mert az ESMA az egyik meghallgatáson, és az Európai Központi Bank is a tanács munkacsoportjában azt mondta, hogy nincsenek abban a helyzetben a saját szűkös személyzeti erőforrásaikkal azonnal önállóan és hatékonyan megnézni, a, illetve felépíteni a tranzakciós nyilvántartást. Tehát itt egy megfelelő szabályozást kell majd hoznunk a harmadik országbeli kereskedési nyilvántartásoknak a használatáról, betekintéséről. De tekintetben a bizottság javaslata alapvetően jó. Ezeket a pontot a mai tanácskozás után, szerda estig szeretném végleges formába önteni, és nagyon és kifejezetten szeretném megköszönni mindazoknak a kollégáknak a munkáját, az árnyék jelentéstevők munkáját, illetve a tagállami hatóságok munkatársainak közreműködését, akik tettel és tanácssal támogatták munkámat. Minden kolléga módosító indítványal élhet, ahogy az eddig is volt, és a magyar elnökség az a szándéka, hogy március 20-áig egy végleges tanácsi dokumentum legyen. Nos, ezt, ez nem hagyjuk, hogy ez kényszerítsen minket ez a, ez a szándék. Tehát április 20-áig fogjuk a véleményünket elfogadni. Addigra talán a jogi bizottságnak a véleménye is rendelkezésre áll, és akkor az év közepéig a fennálló kötelezettségeink ezeknek eleget fogunk tenni, tehát egy módosított javaslatot fogunk előterjeszteni, és fogunk a tanácsi tárgyalások tárgyává tenni. A legeslegutolsó megjegyzésem az, hogy szükségesnek tűnik számomra, hogy ebben az összefüggésben a egyes hatóságoknak a személyzeti állományáról és azok besorolásáról beszéljünk ma délelőtt. A három felügyeleti szervnek a elnök jelöltjét hallgattuk meg, bennem az a benyomás kristályosodott ki, hogy a közös európai felügyeleteknek a felállítása után nem minden résztvevőnek áll szándékában, hogy pénzt, paripát és eszközöket biztosítson ezeknek a felügyeleteknek, és a parlamenti határozat szellemében támogassa ezeket a felügyeletet. Úgy gondolom, hogy a tanácsi tárgyalásokon ez is egy pont lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem megértésüket, hogy ilyen sok technikai részlettel untattam önöket. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Következnek az elnyék jelentéstevők. A jelentéstevőnek hogy biztosíthatom arról, hogy az elnökségekkel általában érdekes egyeztetéseket szoktam folytatni arról, hogy mikor időzítjük a jelentéseket. Arról vagyunk híresek, hogy gyorsan dolgozunk, de azt nem szeretjük, hogyha sietetnek minket, illetve hogyha azt szerették elérni nyomásgyakorlással, hogy ne legyünk átláthatóak. Szocialisták következnek. Reinaldo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egészen röviden szeretnék hozzászólni. Miután Langen úr hihetetlen részletességgel ismertette a jelentést, nem hiszem, hogy még bármire külön ki, ki kéne térni. A lényeg, hogy együttműködjünk, és megpróbáljuk teljesíteni az magunk által kitűzött határidőket. Néhány észrevételem azért lenne. Az első Langen úr mondókájának a végét érinti, illetve elnökasszony személyét. Én úgy gondolom, hogy jó munkát kell végeznünk, ez evidens, de mindenképpen be kell tartani az általunk kitűzött határidőt. Jó lenne tehát egy eszmecserére sort keríteni. Azzal kapcsolatban, hogy itt a szakbizottságon belül hogyan szervezzük a munkánkat. Én nem zárnám ki egy közmeghallgatás megrendezését sem, egy nyilvános meghallgatás megrendezését sem, ezt józanész alapján jó lenne a határidő lejárta előtt megszervezni, meglátjuk. De jó lenne, hogyha egyfajta kapcsolatot alakítanánk ki az érintett felekkel, mégpedig kiegyensúlyozott módon. Néhány észrevétel. Az első. Nagy vonalokban egyetértek Langen úr megjegyzéseivel. Első észrevételem arra vonatkozik, ami az OTC-kre való hivatkozás kihúzása. Mi pontosan az OTC-kre, a tőzsdén kívüli származékos ügyletekre koncentráltunk, Éppen ezért született meg ez a jelentés, és aztán pedig a szabályzás. És most csak kivonatosan fogalmazok. Aztán a kivételeknél, kivételek esetében egyetértek azzal, hogy ne legyenek általános kivételek. Úgy vélem személy szerint, hogy miután nagyon nehéz meghúzni a vonalat, az lenne a legjobb, hogyha technikai módon tudnánk meghatározni, hogy mikor érvényesek a kivételek, tehát szakmai szempontból. Aztán a pénzügyi piacokkal kapcsolatban ugyanazok a kvantitatív és kvalitatív szabványok lennének tanácsosok, mint amikre Lágel úr is utalt, de a clearing küszöböt legalább nagyságrendileg meg kéne határozni, és ez nem lesz könnyű. Aztán a központi szerződő felekre vonatkozó engedélyek. Langán remételte, hogy Skinner úrral egyedért. Én is úgy vélem, hogy a jelenlegi struktúrát meg kéne haladni, vagy legalábbis egyszerűsíteni kéne. Ez jelenleg nagyon bonyolult, és ilyen szempontból elengedhetetlen az, hogy szorosan együttműködjön az ESMA a tagállami szervekkel. Aztán interoperibilitás. Még nem igazán tudjuk az ötös cím kihúzását értékelni, és utalván a ma délelőtti meghallgatásokra, nagyon fontos az, hogy szakbizottsági szinten odafigyeljünk arra, hogy a, az illetékes haté, hatóságok tényleg rendelkezzenek az összes szabályban megállapított jogkör, jogkörrel, hogy elláthassák feladatukat, ez bizony nem kis szakmai bonyodalomhoz vezet. Még egy dolog, az nagyon helyén való, hogy mi itt demokratikusan mindent megvújtatunk, de közben a világ halad előre. Ezen hónapokban és most is sok minden történik, míg mi itt ülünk. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ezt akár egy utalás mód, egy utaláson keresztül valahogyan be is lehetne csempészni a szövegbe. Arról van itt szó, hogy a mezőgazdasági és élelmezési javakkal kapcsolatos származékos ügyletek hogyan alakulnak, tehát Food and Agricultural Markets, erről van itt szó. Az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy nagyon aggasztó jelenségek mutatkoznak, spekulatív jelenségek ezeken a piacokon. Ezt mindenképpen figyelembe kéne venni a szabályozásban. Köszönet Langen úrnak, nagyon komoly munkát végzett eddig, és remélem, hogy a jövőben hasonló szellemben fogunk együttműködni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Aldénak én vagyok az árnyékjelentéstevő, engedjenek meg néhány észrevételt. Köszönet a jelentéstevőnek, a magyarázatért, a jelentés tervezet kidolgozásáért. Nagyon szép, érdekes gondolatokat láthatunk itt, ezek akár működőképesek is. Az egyetemes hatály bizony nagyon vonzó, de sokkal inkább a letéti oldalt vizsgáltam, az adatokhoz való hozzáférés szempontjait. Még várom a javaslat többi részét, de említette, hogy kivételeknél akkor lehet csak kivételt adni, vagy biztosítani, hogyha ezen termékeknek vannak ekvivalensei. tehát hogy máshogy is le, végre lehet hajtani a clearinget, egyébként pedig a jelentéstételi, a jelentéstételt meg kell tenni. Azt még pontosan nem tudom, hogy mindezt a tőkekövetelmény irányelvhez hogyan fogjuk kapcsolni, hiszen a két dolognak a két dolog összefügg, és eh, sajnálom, hogy a CD, CRD 4-et és a MIFID-et, legalábbis a vonatkozó kapcsolódó részeket nem együttesen tárgyaljuk. Ebben a szövegben próbálunk valamit megváltoztatni, mielőtt még azt tudnánk, hogy egy másik szövegben ennek milyen, vagy szövegre ennek milyen hatásai lesznek. Elég nehéz így dolgozni, meg, kell kéne, meg kéne próbálni arról győzni a bizottságot, hogy ezt hangolja össze. Elképzelhető az is, hogy delegált aktusokra kerül sor, ha más megoldás nincs. A nyugdíj piaci kivételezett helyzetéről szóló érvei is nagyon megragadóak, illetve a garanciák helyzete. A CRD 4-re ugye komoly hatással lehet, tehát elképzelhető az is, hogy a nyugdíjak nem képeznek kivételt, hogyha nem működik ez a rendszer pedig igen fontos lenne az utca emberének, hogy a nyugdíjakra vonatkoztatva működjön ez a rendszer. Aztán küszöbök. Hogyha túlhaladjuk a küszöböt, akkor jó lenne, hogyha a származékos ügyletek értéke ne változzon, mert akkor egyfajta jó-jó hatás érvényesül. Tehát az, azt kéne elkerülni, hogyha túlhalad egy, egy, hogyha túlhaladunk a határon, akkor se kelljen állandóan megváltoztatni az értéket. Aztán backloading. Itt egy jogi kérdés merül föl. Egyáltalán van-e esély arra, hogy vissza visszamenőleges hatályú jogszabályok szülessenek? Tehát először is ki kéne választani, hogy milyen tőke, milyen típusú tőkéket kell majd cleaning alá vetni, és aztán az a meglepő helyzet állhat elő, hogy mindez backloading alá esik majd. Elképzelhető az is, hogy itt hosszabb időszakokról lesz szó. Egyébként jó lenne, hogyha olyan dolgokra figyelnénk, amikre érdemes figyelni. Nem ott van például az infrastruktúrák helyzete, ezek egyébként is elég biztonságos dolgok. Ettől engem még valamennyire aggaszt a backloading kérdése. Nem tudom, hogy honnan ered mindez a probléma. A backloadingra megvannak a határidők, érdemes erre odafigyelni. Elképzelhető, hogy mindez aztán megszűnik problémának lenni, mert a központi szerződő felek és a különböző tőke osztályok kapcsolatát máshogy állítják fel. Aztán. Kérdés az, hogy a kincstári tevékenységre vonatkozzanak-e a társasági kivételek. Ezeket mindenképpen lehetne máshogy is ellenőrizni, mégpedig auditon keresztül, vagy audit útján. Nagyon fontos az, hogy a származékos ügyletek használata az adott tevékenységi körhöz kapcsolódjon, és ne pedig egy mellékes banki iparág vagy tevékenységnek legyen a, a fedőneve. Ismerjük a Porsche esetét. Aztán Leonardo említette az áru piacot, illetve az adatokhoz való hozzáférést, erről ugye a befektetés, ezt a, ez, eljut, ez eljut a beruházási bankokhoz is. A, ugye felmerül a kérdés, hogy egyáltalán hova jutnak el az adatok, de azért az adatokra szükség van. Erről ennyit szerettem volna mondani. Egyébként a napirendben egy órát irányoztunk elő erre a, erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy a szavazást rövidebben meg tudjuk majd oldani, úgyhogy egy kicsit felhasználunk a szavazási időből. És a következő ernyékjelentést tevő Pascal a zöldek nevében. Bien, donc <clears throat> c'est évidemment plus compliqué d'avoir l'échange de vues sans, sans avoir le rapport, euh, n'ayant le rapport, donc on va essayer de faire cet exercice. Sur... Természetesen nehéz most a jelentés nélkül vitát folytatni. Szeretnék ezért eh, a részletes bemutatásból kiindulni, még hogyha ez nem is túl követhető volt minden ponton. Tehát nem volt egyszerű követni. Jó. Most Péter Skinnernek a módosító indítványáról beszélt. Az sincsen teljesen a fejemben, hogy az miről szólt, és az sem, hogy mit szeretne kihúzni belőle. De így volt aztán az engedélyezés kérdése például, és ki fog gondoskodni a napi ellenőrzésnek a folytonosságáról, ki fog gondoskodni a CCP-k adott esetben különböző kezelésének szükségességéről. Az a helyzet, hogy többek között a CCP-k ellenőrzésének az a lényege, hogyha az ESMA egy egységes ellenőrzést fog folytatni, vagy felügyeletet tevékenységet fog folytatni, akkor ott ugye az a lényeg, hogy elkerüljük azt, hogy ezek a elszámoló házak egyfajta ilyen konkurens helyzetbe kerüljenek egymással. Tehát vannak ugye olyan elszámoló házak, amelyeknek nyilván sokkal komolyabb mennyiségű tranzakcióval kell majd szembenézni, mint másoknak. Tehát itt vannak aztán vitarendezési aspektusai ennek az egésznek, és vannak rendszer szintű kockázatok is ebben. Másodszorban, ami pedig a központi bank likviditási eszközeihez való hozzáférését illeti. Itt az Európai Központi Banknak volt egy javaslata, én azonban nem értem még most sem teljesen, hogy mégis mire vonatkozik az ECB javas, az e központi bank javaslata. Tehát milyen hatásköröket biztosítana ezen a területen. Harmad részt, egy, egy kérdés. Itt a itt a tárgyi hatály kérdésével, a, az amerikai jogszabály tárgyi hatályjával kapcsolatban merült föl bennem egy kérdés. Ezzel kapcsolatban még nem történt döntés, ugye, tehát a saját tárgyi hatályunkkal kapcsolatban mindent ö, szabályozott piaci részvevőt, vagy minden piaci részvevőt, vagy minden egyes terméket érintsen ez. Ö, azokat is, akik az Egyesült Államokban működnek, vagy azokat csak, akik az európai piacon működnek, és ott származékos ügynek, ügyletekkel foglalkoznak. Aztán vannak olyan amerikai cégek, akik az európai termékekkel foglalkoznak, stb. stb. Tehát tudnunk kellene, hogy itt hogyan járjunk el. Az Európai Központi Bankkal konzultálnunk kell, és szívesen tudnám, hogy a wool making mi a helyzet az európai jogalkotó mm, adott esetben kénytelen lesz majd meghajolni az Egyesült Államokban elfogadott szabályok előtt, és ahhoz alkalmazkodnia kell. Tehát jó lenne tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspontunk, és mennyiben fogunk tudni együttműködni az amerikai szabályozókkal. Aztán van még két pont, amiről említést tennék. Leonardoval egyetértek abban, amit említett, és jó, hogy a francia elnökség is foglalkozott már ezzel. Ugye a nyersanyagok egy kulcsfontosságú kérdés. Azt gondolom, hogy fontos, hogy megértéssel viseltessünk ez iránt a témakör iránt is. Tehát, hogyha származékos ügyletekről beszélünk, akkor a e, nyersanyagokról is beszélni kell, ami pedig az interoperabilitást illeti. Egyetértek önnel, hogy túl korai most még ezzel foglalkozni, nem értünk még egyet. Ezekkel tehát később kell foglalkoznunk. Thank you, Kay. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is ezt a nagyon átfogó magyarázatot arra vonatkozóan, hogy hová is tartunk. Nagyon sok dolgot lefedett, amit, ami az én feladatom is lenne, de a négy legnagyobb aggályt a következő területen látom. Itt a visszamenőleges hatály, aztán a nyugdíjalapok és a az árfolyamok változása tulajdonképpen a, a devizaváltásoknál. Hogy most itt valóban az összes származékos ügyletről legyen-e szó, vagy pedig csak a, az OTC ügyletekre, hogyan lehetne a ö, rizikót csökkenteni, ennek sok válfaja, sok alternatívája van, de akkor, hogyha mindent leszabályozunk, és meg lesznek a kivételek, akkor mi marad, mit fogunk definiálni OTC ügyletként? Ugye az lenne a célkitűzés, hogy az OTC ügyleteknek a ö, piaca egy szabályosított, nagyon jól működő, szabályozott piacra menne át, aminek meg lenne a neve, és az OTF lenne az a másik szegmens. Na most mi történik akkor, hogyha ez az OTF tulajdonképpen sokkal nagyobb arány képvisel, és az OTC pedig már csak egy elenyésző hányadot képvisel majd. Tehát amikor a hatályt tárgyaljuk, akkor ugyanoda ítélünk vissza, mint amit elnök asszony is elmondott, hogy ha külön, külön választjuk itt a területeket, akkor olyanról olyanra próbálunk szabályozást ráhozni, ami ma létező probléma, de jövőben ez már nem lesz probléma. Nyilván az nagyon fontos, hogy ezt átbeszéljük, de akkor definiáljuk, hogy mi az az OTC, és attól, hogy szabványosan történnek az ügyletek, attól az még az elszámolást nem vetíti előre, tehát nem jár egyenesen vele. Úgyhogy a rendszerszerű kockázatokat mindenképpen csökkenteni kell. Amennyiben úgy gondolják, hogy a, a clearing fogja ezt a biztosítékot szolgáltatni, akkor igenis kiterjeszthető lenne az összes OTC ügyletre. Én azt gondolom, hogy mindenképpen időt kellene szánnunk arra, hogy tisztázzuk, hogy mit akarunk szabályozni, mik lennek a pontos terminusok. Bocsánat, itt nem láttuk az előttem ülőtől. Elnök asszony pár aggályra már kitért. Az, hogy mindenkinek a portfólióját, hogyha itt a csereügyletekre gondolok, a származékos ügyletekre, és az, hogy ezt egy nap alatt, egyik napra a másikra tulajdonképpen központosított clearingen át tudjuk küldeni, hát ez számomra illúzió. Két évünk van ugye 2012-ig, de rengeteg ügyletről van szó. Ez a visszamenőleges hatály számomra nagyon-nagyon furcsa, sötét ló, hogy úgy mondjam. Sokkal inkább fontos lenne az, hogy a jövőbe tekintsünk, és próbáljuk meg biztosítani a szabályos működést. Most a központi clearing a portfóliókra, ez azt jelenteni a fogyasztók az ügyfelek számára, hogy sokkal inkább elmennek a kockázati tőke felé. Én ellenállnék annak, hogy tényleg visszamenőleg szabályozzunk itt bármit is. Ami az adat tokat illeti, és hogyan fogunk ezekhez hozzáférni. Nyilván az interoperabilitási séma az jó, de ha úgy döntünk, hogy versenyképes környezetet szeretnénk a CCP-knek, akkor ez csak akkor működik, hogyha minden egyes ilyen központi szerződőfél hozzáfér az adatokhoz, adattárakhoz, a regiszterekhez. Hiszen akkor lesznek meg az információk, az adatok annak érdekében, hogy a központi clearing megtörténhessen, megadat, megadassék. Tehát azért ne veszítsük szem elől azt, hogy hozzáférhetővé kell tenni ezeket a regisztereket minden egyes clearing intézet számára, és nem csak egy hez kell, hogy hozzáférést kapjanak. Tehát még egyszer mondom, a hozzáférést, különösen gondolok itt az indexekre, mindenképpen biztosítani kell. A Forex esetében, ami szívügyem, ugye sokat beszéltünk arról, hogy ez most a hatály alá essene, vagy sem. Amerikában is nagy vitát generált ez. És azért valljuk be, hogy a világon a legnagyobb piac a spot market, az éppen a, a, az árfolyamokra épül. És, és hogyha ez a forex piac nekünk fontos, akkor ez előre mutató szabályozást kapjon. Egyébként az, hogy most itt a clearing tényleg minden kockázatot eltüntet, ez kérdés. A Forex piacot a CLS rendszeren keresztül ellenőrizni nyitott. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindenekről kell beszélnünk, és nyilván én örülök annak, hogy Langen úr nyitottnak mutatkozik, és hogy lesznek még alkalmak, hogy eszmét cseréljünk erről. Várom a dokumentumot. Elnök, köszönöm szépen. Akik most jöttek, Kicsit tovább folytatjuk a vitát erről a pontról, mert bőven van időnk majd a szavazásra. Van még két felszólalónk, Kruter és Vicky Ford. Parancsoljon. Ja, danke schön. Köszönöm szépen. Az előttem szóló a pénzügyi termékekről, az ügyletekről átfogóan beszélt, de én azt is feltenném kérdésként, hogy érdemes ezekkel a termékekkel egyáltalán piacra lépni. Ez egy nagyon spekulatív termék, és tulajdonképpen nem is hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy szükség van ezekre a pénzügyi termékekre. Nyilván az is világos, hogy nem lehet őket eltörölni, de ezt azért szerettem volna megjegyezni. Röviden még egy megjegyzés a standardizált és nem standardizált termékek vonatkozásában. A nem standardizált termékek ugye nem esnek a clearing intézeteknek a hatája alá, tevékenységének hatája alá, hiszen ezeket a nem standardizált eszközöket nem is nagyon lehet egyszerűen ügyletként lebonyolítani egy clearing intézeten keresztül. Ugyanakkor ezek a termékek azért egyfajta kaput is nyitnak, hogy megúszszák a szabályozást. Úgyhogy a mi szemszögünkből nagyon is észszerű lenne megfontolni azt, hogy ezeket a nem standardizált termékeket esetlegesen eltöröljék. Ez az egyik megjegyzésem lett volna. A második a fogyasztói, lakossági ügyfelek vonatkozásában. Itt nem lenne de nem biztos, hogy annyira egyértelműsíteni az, hogy hol vannak a kockázatok, hogy a másik dolog, hogy mi, mi legyen a küszöb a, a clearingek tekintetében, a harmadik dolog pedig nem fogadható el szemszögünkből az, hogy a nyersanyagokat és az élelmiszereket spekulációs ügyletekre használják fel, és aláhúzom az élelmiszereket. Itt nagyon konzekvesen azért szállunk síkra, hogy a derivatívákkal kapcsolatos ügyleteket, gondolok itt az agrártermékekre ne engedjük. Langen úr elmondott pár dolgot a felügyeletekre vonatkozóan. Nos, ezt tudnánk támogatni, tehát az, hogy legyen egy konzekvens felügyelet, ez rendben van. Ezt akkor is támogatjuk, míg hogyha ezeket a termékeket nem szeretjük. A szabályozás mindenképpen fontos, úgyhogy itt még azt is el tudom képzelni, hogy eléggé közel elmozdulunk egymás felé a témát illetően. Úgyhogy ennyit szerettem volna részemről elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Vicky Ford következik. Again, um, thank you to Mr. Langen. Köszönöm szépen. Gratulálok Langen úrnak, hogy ilyen jól összefogja ezt a sok bonyolult kérdést. Elnök asszony említette, hogy milyen összefüggés van a CRD és a jelen dokumentum között, a MIFID, illetve a bankszektor között. Azt szeretném elmondani még egyszer, hogy nagy mennyiségű likvid garanciára van szükség a CCP-k finanszírozására. Kérdés az, hogy honnan ered majd ez a pénz, mit jelent a jó garancia, mi a helyzet az államadósággal, az államadósági válsággal. A Bázeli bizottságban 2018-ig próbálunk a garanciával kapcsolatban új szabályokat hozni. A nyugdíjalapok, illetve a biztosítók azonban lehet, hogy arra kényszerülnek, hogy nagyon rövid idő alatt megváltoztassák a befektetési struktúrájukat. Koherens jogszabályokra van szükség, önmagában is meg kell állni a helyét, illetve megfelelően kell összehangolva lenni ennek a világ egyéb jogszabályaival, az USA-ra gondolok. Egy nagyon érdekes levél levélet küldött el az Agri bizottság elnöke az USA felügyeleti szervének, aminek az a tárgya, hogy a, jogszab, vagy, hogy a szabályalkotás lassítsák le. Nyilván ők is szeretnének szabályokat, de fontos az, hogy ne siessük el a dolog, dolgot, megfelelő szabályok szülessenek. Tehát körül kell néznünk, a világ más részein milyen szabályok születnek, hogyha valamit nem gondoltunk át, eléggé akkor hatástanulmányokra lenne szükség a különböző piaci ágazatokon. Elnök, köszönöm szépen. Ennyi volt a, eddig a hozzászólók listája. Langen úr, nem tudom, hogy van-e egyéb mondandója. Domenici úr említette egy meghallgatás lehetőségét, a jogalkotási jelentés előtti időszakban volt már meghallgatás, és egy ilyen meghallgatásra már nem igazán van lehetőség. Tessék, Langen úr. Köszönöm szépen. Rövidre fogom a mondandómat, mert szavazni akarunk. Fölírtam a megjegyzéseiket, a kezdeményezéseiket. Úgy gondolom, hogy összességében lehet őket támogatni. Két pontot azonban kiemel. Egyrészt a meghallgatás kérdése. Meg kell fontolnunk, hogy adott esetben, hogyha most erre nem nyílik lehetőség, a, a plenáris és a bizottsági döntés között lesz akkor majd egy meghallgatás az elszámolóházakkal kapcsolatban, és aztán a másik megjegyzés a nyersanyag tematikával, nyersanyag piaccal kapcsolatban. A bizottság itt egy saját javaslatot jelentett be egy elemzés alapján. Most úgy tűnik, hogy holnap mm, kellene döntés hozni, de mindez ideig nem jött meg a, a, a javaslat a francia elnök közbeszólása miatt, de hát a következő hetekben talán meg fog érkezni. Tehát ezt, ezzel a három dologgal kellene foglalkoznunk, ami a hatályt illeti, a tárgyi hatályt illeti. Itt vannak támogatói a magyar elnökség javaslatának, és az eddigi e, szűkös tanácsi többségnek, tehát erről még belső vitát kell folytatnunk. Azt gondolom, hogy a nemzetközi sztenderdekhez és javaslathoz kell alkalmazkodnunk. Hogyha jól tudom, akkor a bizottság nem fogja minden további nélkül e, e, kiterjeszteni a hatályt, ezt helyesnek tartom, hogyha a tőzsdét, tehát a szabályozott piacot is bevonjuk, eh, akkor gyakorlatilag erre egy, egy külön javaslatot kellene inkább előterjeszteni. Ami pedig a tőke ellátottságot illeti, itt van egy olyan mechanizmus, eh, hogy a delegált jogi aktusok hogyan működnek együtt, ebbe is bele kell ezt építeni, tehát lehetséges a, a 4-es CRD-vel és a MIFID-del itt eh, összevonni a kérdést. Aztán szó volt itt egy sor olyan kérdésről, amelyek a módosító javaslatok témáját képezik, de amelyekre nem tértem ki. Például a központi szerződő feleknek az engedélyezése, a letelepedés helye szerinti állam által, vagy az ESMA által, aztán az ESMA általi engedélyadás a kereskedelmi nyilvántartásokhoz való hozzáférésre, stb. stb. Az Európai Központi Bank különösen kihangsúlyozta, hogy a nemzetközi szerződésekben, egyezményekben rögzített sztenderdeket föl kell venni a szabályozásokba. Ezt figyelembe vettem a módosító javaslatomban, ami pedig a nyersanyagok kérdését illeti. Általában azt mondanám, hogy hogy a short ügyletek az egy más témát képez, de egy általános tilalom ellen vagyok. Nyilvánvalóan a short az, az egy más lapra tartozik, de nyilvánvalóan Klute kolléga a származásbeli ügyeteket nem lehet tilalommal szabályozni, tehát egy megfelelő áttekinthető és az érintettek számára megfelelő, a felhasználó fogyasztók számára megfizethető átláthatóságot kell teremtenünk, és ezáltal kell a rendszer szintű kockázatokat megelőzni. Köszönöm szépen! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen! Ezzel lezártuk az eszmecserét. Hogyha valaki elkésett volna, elmondom. Március 15 ig a módosítások benyújtásának határideje, és április 4-én fogjuk ezeket módosításokat megbeszélni, megvitatni. Most pedig kicsit visszafelé haladunk, hiszen olyan izgatottak lettünk a ma délelőtti meghallgatás után, hogy a napirendet el, napirend tervezetet elfelejtettük elfogadni. Elfogadjuk a napirend tervezetet? Hát, hát nincsen. Ha nincsen ellenvetés, akkor ezt igennek veszem. Elnöki közlemények következnek. Aki elhagyja a termet, kérem ezt csöndbe tegye. Tehát elnöki közlemények. Következő ülésünk alkalmával Jean, Jean-Claude Trichet látogat ide, február 7-én délután 3-tól 4-ig meghallgatás lesz, aztán lesz egy rendkívülésünk február 10-én csütörtök délelőtt. A napirenden szerepel akkor az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása. Ezt ugye nagyon rövid határidőkkel kell megbeszélni. Cs- Kérem, csöndben hagyják el a termet, nem muszáj kisétálás közben beszélgetni. Főleg, hogyha még később is vissza akarnak jönni a szakbizottságba. Még egy bejelentés. Strasbourgban február 14-én is lesz egy rendkívül ülésünk, valószínűleg este 7 és fél 9 között elnézést kérek ezért. Having uh, successfully left out my sins and omissions of most akkor helyrehoztuk a hibát. Rá is térhetünk a szavazásra. Az Anipodimata jelentésről van szó. I've got another announcement to do with... Még egy kezdeményem lenne a szavazással kapcsolatban. A néppárt azt kérte, hogy külön szavazás legyen a 97-es, a 94-es, a 68-as és az ITRE 12-es módosításának első mondatáról. Nem tudom, hogy van-e valakinél erről egy listája, de remélem a titkárság majd ilyen lesz, hogyha odaérünk. Ami a 68-as módosítást illeti, az increased transparency szavak szerepelnek a kompromisszum szövegében, mondja a titkárság. A többi felsorolt esetben a 97-es, 94-es, a 12-es módosításoknál nem inkompatibilisek ezek a módosítások a kompromisszumokkal. A kompromisszumokkal sikerült nagyon sok módosítást lefedni. Aztán az a V kompromisszum be van sötétítve, de nem megfelelő módon a V után az 50-es a következő módosítás, addig tart tehát a kompromisszum. Uh, and I think Mrs. Podimata has... Azt hiszem, hogy Podimata asszony kért szót. Tessék, Anni. Yes, Sharon, thank you. Uh, I just... Köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy a 94-es és a 97-es módosító már lefedi gyakorlatilag a kompromisszumos módosító, amit sikerült kialkudni. A 94-es tulajdonképpen már szerepel a H kompromisszum második felében, és az A kompromisszum utolsó részében. És erről sikerült megállapodnunk a eszmecsora során. A 97-es módosító pedig nem kompatibilis a nyolcas paragrafus, a kompromisszum nyolcas paragrafusának tartalmával. Jean-Paul, vagy nem tudom, hogy ki volt az árnyék te jelentéstevő. Nagyon röviden Múlt éjszaka sikerült megállapodni a tekintetben, hogy nem fedi le a két módosítót a kompromisszum, és ezért a néppárt azt javasolja, hogy igenis ez a szavazásnál majd kerüljön figyelembevételre. A titkárság úgy tűnik, hogy Hübner asszonyal ért egyet. Ódó. Hát elég régóta vagyok már ennek a szakbizottságnak a tagja, és azt kell mondanom, hogy nem szokás az, hogy egy az árnyék jelentéstevő előadja a véleményét, a titkárság támogatja ezt, a jelentéstevőt pedig meg sem kérdezik arról, hogy ez kompatibilisnek tartja-e, avagy sem. Ha elolvassák a szövegeket figyelmesen, akkor látják és tudják, hogy a tartalmak nem lehetnek kompatibilisek, egyszerűen annál fogva, hogy a kompromisszum mindkét esetben más szellemiséget takar. Úgyhogy kérem szépen önt, elnökasszony, mint elnökasszony, aki ezt a posztot viseli, ne térjen el a hatályos szabályoktól, és a jelentéstevőnek a csapás irányát kövessük. Elnök. Köszönöm szépen. Hát kicsikét visszafelé haladunk, hiszen már meghallgattuk a jelentéstevőt, de én úgy tudtam, hogy megkapták ugye a felkészítést a, a politikai csoportokat, és nincs arról szó, hogy nem tudta volna a jelentéstevő, hogy mi a helyzet. És arra sem számítottunk, hogy az utolsó pillanatban esnek darabjaira a kompromisszumos módosítók. Nos, hogy van-e tulajdonképpen eh, hozzáadott eh, anyag hát ez más kérdés. Az lehet, hogy más szellemet képvisel a kompromisszum. Egyébként nem is vitáznánk, hogyha nem így lenne ez. Úgyhogy úgy gondolom, hogy akkor maradjunk a kompromisszumoknál, hiszen ezek képzik az alapját a mai szavazási listáknak. Ez alapján készültek fel a szavazásra, és nem nagyon célszerű ettől eltérni. Ha valaki úgy érzi, hogy ez nem helyes, akkor a kompromisszumok ellen kell szavazzak, és akkor az összes módosítóról külön szavazunk. Úgyhogy azt javaslom, hogy így járjunk el. Tehát 94 és 97-esről beszélünk, és az ITRE 12-es, Odimátó asszony, itt is külön szavazást kértek? Az ITRE 12-esre vonatkozóan? Mi a 94-es és a 97-es módosítóról beszélünk, és nyilván ennek a bizottságnak a tagjai tájékoztathatjuk arról, hogy hol van az inkonzisztencia a kompromisszum szövege és a módosítók között, amelyekről azt kérték, hogy külön szavazzunk. Amennyiben kérik, nagyon röviden el tudom mondani. Nem, mondja az elnök, ugyanaz a lényeg, úgyhogy a kompromisszumos módosítókra fogunk szavazni. Jó, tehát akkor az A kompromisszum tervezet. Can we do this as an electronic vote? Lehetne elektronikusan szavazni, és akkor ellenőrizzük is egyből a kártyákat. Ez igazi, igazi szavazás, nem csak olyan kis vicces próba. Három néppárti túlsval több a szavazat. Valaki elfelejtette a szavazókártyáját. Jó, akkor mindenki szavazott, és ezt elfogadtuk. Úgy megyünk tovább. B kompromisszum. Ki szavaz mellette? Ellene tartózkodók. Ez az első rész volt egyébként. Második rész mellette ellenszavazatok, tartózkodás, elfogadtuk. Úgyhogy megyünk tovább. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 45-ös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 46-os mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es mellette, ellenszavazat. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, tehát 47-est elektronikusan. elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás úgy tűnik ugyanaz a helyzet, mint az előbb elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. Ez eredeti szöveg egyes albekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás, úgy tűnik elfogadtuk. De ellenőrizzük, ha gondolják. 51-es, tessék. That's carried. Elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás. Úgy hiszem, hogy ezt is ellen elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, úgyhogy tessék lehet szavazni. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Hát úgy láttam, hogy elfogadtuk, de kicsit kevés volt a kéz, úgyhogy ellenőrizzük ezt is. Mivel kompromisszumról van szó, el kell, hogy fogadják. De ez azért nem azt jelenti, hogy ne tegyék fel a kezüket. Jó, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. G mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk a G kompromisszumot. H kompromisszumos módosító részenként. Első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. we got a split split vote. I'm not sure I understand that. Split split vote. Jó, most már értem, mondja az elnök asszony. Az ALDE is kért egy részenkénti szavazást, tehát ha mellette szavaznak, akkor tulajdonképpen a kiegészítés a szavazakat, szavakat szavazzák meg. Tehát mellette, ellene, tartózkodás, úgy láttam, hogy elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrizzük. Vagy amennyiben ez nem teljesül. Erről szavazunk most. Elfogadtuk egy, egy szavazattal. Egy valakinek nincs itt a szavazókártyája, bejelentette az elején, most mikrofon nélkül beszél. Igen, igen, valóban, vala, valóban jelezte itt, hogy problémája van, nem is értettem, hogy mit, miért jelenkezik. Hát ez tényleg probléma, precedens eset, úgyhogy nem fogadtuk el. Egyenlő volt a nem és az igen szavazatok aránya. Haladunk tovább. Hová is? Tehát a H kompromisszumról akkor szavaztunk, következik az I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik ezt is elfogadtuk, nem? Deve 8-as következik mellette, ellene, tartózkodás. Szavaz valaki egyáltalán? Úgyhogy próbáljuk már meg újra. Tehát mellette, ellenszavazatok, tartózkodás, elutasítva. 95-ös, tessék. Az H-nál volt egy elutasítás, nem? A többit pedig lefedi minden más. Itt szereplő módosító. 95-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. J kompromisszum három részben. What do you mean you think there is? Yeah, sorry. GUE is asking for a split vote, and Greens are asking for a split vote within the second part of the split vote. Sorry, it's possible. There is problem. Okay, I hope you understand this, because I'm not sure. Na remélem, hogy önök értik, mert én nem biztos. Első rész a piaci hatékonyságig szól, a második rész a pénzügyi piacokig, a harmadik rész pedig arról szól, hogy kivegyünk egy szakaszt, ami a Since there is a variety. Nem tudom, itt a raportőr nem tudna beszámolni arról, hogy hogyan is haladjunk. No, a kilences paragrafusban van egy szóbeli kiegészítés, ezt a could segédigét a woodra cserélnék ki a zöldek, és aztán két részre osztottuk a paragrafust, a bekezdést, úgy, ahogyan ön is elmondta. A második rész pedig megint csak az idézettek, az előbb idézettek szerint, de a legelső kérvény, ugye could helyett would segédige szerepelne. Most akkor a következő zöldek által kérvényezett beszúrásra vonatkozóan nincsen részenkéti szavazás? Nem halljuk sajnos a megjegyzéseket mikrofon nélkül. De akkor a harmadik rész ezek szerint két részre bontanák a zöldek. Hát ha a zöldek részéről senki nem mondja el, hogy miről van szó, akkor erről nem fogunk szavazni. Jó, hát akkor sajnálom, akkor erről nem szavazunk. Úgy fogunk szavazni, ahogy a jelentéstevő javasolta. Who says I've got the same one as you? Right. First... És hogy ugyanabból az anyagból dolgozunk. Tehát úgy járunk el, ahogyan a jelentéstevő kérte, tehát a could helyett would, ki támogatja ezt a zöldek módosítót, elfogadtuk de ellenőrizzük akkor elektronikusan. Aki egyetért, tegye fel a kezét. Na, mindenkinek megvan a szavazókártyája. Nem fogadtuk el. Második rész. Stressz is földől egészen a végéig, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. És a harmadik rész, ez a pénzügyi piacokig tartó szakasz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor erről nem szavazunk tovább. K kompromisszumra térünk át, két részben szavazunk. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodás. Úgy tűnik, ezt is elfogadtuk. Elkompromisszum két részben, első rész mellette, ellenszavazat. Elfogadtuk, második rész mellette, ellenszavazat. Tartózkodók, elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S, S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 141-es két részben mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellenszavazatok, tartózkodók, elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. ezt fette le az a szürke szakasz, aminek nem kéne szürkének lennie. Az Aldénak nem nincs miért aggódnia. Úgyhogy menjünk tovább. 167-es mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizik. 157-es. úgyhogy elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 ellenőrzöm, hogy melyik jön. es mellette. Nem? okafagyottá vált? Jó, ez egy albekezdés, úgyhogy ez is okafogyottá vált, legalábbis a jelentéstevő ezt mondja. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum mellette kiszavaz, ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk. Az 168-as mellette ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodók. Úgy látom, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. A 172-esről megnyitottam a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 173-as mellette ellene tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt is, tehát 173-as elfogadtuk egy szavazattal. Z kompromisszum, nagyon sok részben, három, ha jól látom, első rész mellette, ellene tartózkodók, úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk. Második rész, mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. És akkor a harmadik rész mellette ellenszavazatok, tartózkodók, elfogadtuk. A, A, into a, a kompromisszum két részben első rész mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. itt egyes mellette ellenem tartózkodók. Ezt talán jobb lenne ellenőrizni. Jobb lenne, hogyha nem csak a koordinátorok emelnék fel a kezüket. Jó. Falls, because it's tied. Ezt elvetettük. Itre kettes mellette, ellenem tartózkodók elfogadó, itre hatos mellette, ellene tartózkodok. Talán elfogadtuk, de jobb, hogyha ellenőrizzük. Itt hatos. That's carried. Elfogadtuk. Ittre hetes mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk kis többséggel ugyan. Itt egy kilences, két részben első rész mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ittre tízes mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Ittre tizenegyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ittre tizenkettes, két részben első rész mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Itt a 13-as mellette, ellene, tartózkodók, nem tudom eldönteni, a 13-asról szavazunk. Okay. Uh, and that falls. Szavazat egyenlőség, tehát elvetettük 180-as mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 181 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 187-es mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Eredeti mellette. Ellene tartózkodók, elfogadók 182 mellette, ellenem tartózkodók, elfogadók 183 mellette, ellene tartózkodók, elfogadók 185 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 186 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 191-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 192-es mellette ellene tartózkodók. Kérem, erről szavazzunk, 192-es. Sokan tartózkodnak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Deve 1-es, erről nem kell szavazni, Deve 2, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Itt a 3-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Deve 5-ös, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Deve 9-es mellette, ellene tartózkodók, ezt kérem ellenőrizzük, be 9-es. Safely voted, okay. Mindenki szavazott? Egy szavazattal elfogadtuk. Következő Deve 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 193-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. De van, aki nem szavazik, nem szavaz, úgyhogy kérem ezt ellenőrizzük. This is Amendment 5, yes. Az ötösről szavazunk. And that's carried. Elfogadtuk. A C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk a H mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk a I mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk a J mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 30-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 31-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 33-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk azt hiszem 34-es mellette ellene tartózkodók talán elfogadtuk, de kérem, hogy erről szavazzanak géppel is. 34-es. voted, okay, and that is Karen. Elfogadtuk. Eredeti szöveg. Egyes hivatkozás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk jó, ellenőrizzük. Oh, a thumb's changed direction here. Egy hüvelykúj iránya megváltozott. Kettes, hatos hivatkozás mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes, nem, kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-astól 23-as hivatkozásig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most. Údó, tessék, mi a baj? Vagyis Ani? Udo. Lebt. Szavazásnál még nem volt arra példa, mint korábban. Korábban sok minden más volt, a frakciók sok minden megállapodtak, Azonban múlt héten más szavazási magatartás volt, mint ami most történt. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik azt tették, amit mindig is mondtak, mások magatartását viszont elfogadhatatlannak tartom annak érdekében, hogy a frakció tagjaimmal beszélhessek, szakítsuk meg az ülést eh, egy perce, hogy a végső szavazási magatartást meg tudjuk beszélni. Ola is szót kért. Igen, köszönöm elnök asszony. Én azt szeretném mondani, hogy az ALDE pontosan úgy viselkedett, mint ahogy ezt előrejelezte a múlt héten. Yeah, anyway, anyway, anyway um, a szocialisták egy percet kértek, hogy egyeztethessenek, mert szavazás nem úgy alakult, ahogy gondolták, úgyhogy egy perces közjáték, ne menjenek el sava, utána jön a végső szavazás. Okay, have we... Sikerült? Udó, elkészültünk? Gépi szavazás következik. Anni, néhány szót szólnál, úgy látom. Thank you, Sharon. Köszönöm, Sharon. Mit tevő? Azt szeretném javasolni kedves kollégáknak, hogy szavazzák meg ezt a jelentést. Őszintén szólva azonban úgy gondolom, hogy jobb eredmény születhetett volna. Ez nem azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy nem maradna meg, minden, nem maradna meg mindenkinek a saját álláspontja kulcskérdésekbe. Ennél talán fontosabb az, hogy a parlament szavahihetőségét, illetve a szakbizottság szavahihetőségét megtartsuk, illetve, hogy komoly ferő, a komoly erőfeszítések útján létrejött közös álláspontot megvédjük. Nem vagyok száz százalékig megelégedve az eredménnyel, de úgy vélem, hogy abban a néhány hétben, amíg a, ami még a plenári szavazásig hátra van, megtehetjük azt, hogy koherensek maradunk, tehát a kiküzdött állásponthoz képest nem mozdulunk. Köszönöm. Elnök, most következik az elektronikus szavazás a teljes, módosított formájú szövegről. Has everybody voted? The vote's closed. That's 13. Lezárom a szavazást, 30-an szavaztak. Mellene, mellette négyen ellene és hat tartózkodás volt. Gratulálunk Podimát asszony. The amendment is broken out. Right. Um, We, we still have quite an important uh, agenda point. Van még egy igen fontos napirendi pontunk az Európai Unió működéséről szóló szerződésről. Aki kimegy, azt kérem, hogy ezt csöndben tegye, és gyorsan. She's the one walking away and stopping us from starting. Hmm. Correct. Right. Edward, Who is going first? Right, we're now moving on to agenda point nine, the... Következik a kilences napi rendi pont. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosítása. Két társelőadónk van, nem tudom ki kezd. Skiklóna úr. Edward kezd, tehát Uh, thank you. <clears throat> I'm the background to this report, as we know, is... Köszönöm. A jelentés háttere a december 16-i tanácsi határozat. Megkímélem a szakbizottságot a részletektől, mert pontosan tudjuk, hogy a tagállamok és a tanács miért hozták az említett döntést. Miután ez egy meglepő lépés, erre még sosem volt példa, a eljárás tehát így alakult, az AFKO fogalmazza meg, az AFKO is megfogalmaz ezzel kapcsolatban véleményt, és mi is. Próbáltunk egymásra együttműködni, tehát az AFKO-val. Mi inkább a tartalommal foglalkoztunk, tehát gazdasági kérdésekkel, az AFKO pedig sokkal inkább eljárási kérdésekkel. De a dolgok néha azért fedik egymást. Nyilván a kollégák is észreveszik ezt. Mindkét frakció, mint a társelőadók frakciója egyetért abban, hogy a javasolt meha- mechanizmus szükséges eszköz, ugyanakkor nem ez az egyetlen lehetséges eszköz. Ez csupán a lehetséges mechanizmusok egyike. Ki kell ezt egészíteni más intézkedésekkel, amelyekről jelenleg folyik a vita a gazdasági irányítás csomagban. A preambulum bekezdésekben egyértelműen kiemeljük ennek a jelentésnek a legfontosabb részeit. Utalunk arra, hogy milyen plusz intézkedésekkel kell kiegészíteni a stabilitási mechanizmust. Mindennek az a célja, hogy a pénzügyi stabilitás kockázata csökkentsen, illetve hogy a stabilitási és növekedési paktumot felkészítsük válságokra. Aztán a stabilitási paktum felülvizsgálat, illetve a makrogazdasági veszélyek is témá, témaként szerepelnek. Második preambulum bekezdés, a szolidaritás alapelve, az Európai Unió tagállamai között, főleg azon tagállamok között, amelyek az eurozónában vannak, különös tekintettel a középtávú és hosszú távú versenyképességre, illetve a makrogazdasági kiegyenlítetlen viszonyok kérdése. Miután itt a szerződés kiegészítéséről van szó, nem lehet ez túlságosan részletes. Van, aki utalna itt az eurokötvényekre, sok itt az eltérő vélemény. A mechanizmus működéséről a tanácsnak kell nyilatkozni, illetve arról, hogy milyen egyéb eszközökkel kíván élni. Még egy dolog. Azt mondjuk itt ki, hogy a bizottságnak meg kell vizsgálnia más lehetséges eszközöket is, azzal a céllal, hogy az euró övezet stabilitását növelje. Nézzük magát a cikkeket, illetve a javaslatot. Nézzük is, mi a tanácsi javaslat. úgy véljük, hogy egy kicsit máshogy látjuk a helyzetet. Mi úgy értelmezzük ezt a mechanizmust, hogy aki ezt a mechanizmust irányítja, az némileg szabad kezet kap. Tehát aktiválni kell ezt a mechanizmust. Maga az aktiválás szó igen figyelemre méltó. Az ember arra gondol ilyenkor, hogy meg kell nyomni egy kapcsolót, vagy egy piros gombot. Aztán, hogyha megnézzük a másik kulcs szót, szükségszerű vagy elengedhetetlen szót, ez is arra utal, hogy válság esetén kell ezt használni, tehát hogyha mondjuk teljesen biztosak vagyunk abban, hogy már elsüllyed a hajó, akkor lehet csak a mentőmellényeket kinyitni. Nos, ilyen részletekbe nem bocsátkozik a szerződés, azt gondoljuk tehát, hogy ebből a cikkből kihagyhatjuk ezt a két szót, tehát az activate és az indispensable szavakat, aztán az irányítással kapcsolatban, illetve az irányítással kapcsolatban, ezek később következnek a szövegben. Arról van itt szó, hogy a szerződést maradandóan módosítjuk, tehát ilyen restriktív szavakat, mint az activate és az indispensable ki kell hagyni. Aztán következik az utolsó, de mégis releváns és fontos kiegészítés. Bizonyára mindenki emlékszik e- arra, és Trisé úr is utalt erre, itt nem az euróválságáról van szó, hanem az euró használó tagállamok külön válságáról. De ha beavatkozunk, akkor nem az eurót kell segíteni, hanem a bajban lévő országokat. Tehát nem lehet kollektíve az euróvezetre utalni. A szolidaritás egyében minden ilyen ország segíteni fog, illetve segítséget kér. Az lenne a javaslatunk tehát, hogy az összes euróvezetben található tagállam részesedjen eme mechanizmusból. Az euró övezet stabilitását kell megcélozni, de hogyha egy tagállam eladósodik, válságban van, akkor annak bizonyára hatással van az euróvezetre. Nos, valószínűleg vannak olyan tagállamok, amelyek számára ez nem okoz nehézséget, de a kis tagállamok számára igen. Tehát az euróvezet összes tagállamára kell, hogy vonatkozzon ez, de külön ki kell emelni azt a részt, hogy az összes euróvezetre tartozó tagállamról szólva. The changes, uh, the amendments. Dióhéjban, így foglalnám össze a véleményben a módosításokat. az eljárási kérdéseket nem említettem, hiszen ez, ezzel kapcsolatban az akkó, az illetékes, majd ők ezt megbeszélik egymás közt. Thank you very much. Jean-Paul. Köszönöm szépen. Jean-Paul. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Csatlakozom a társ jelentéstevő megjegyzéseihez, és két dologot szeretnék még megvilágítani. Egyrészt, ha kihúzzuk az elengedhetetlen kifejezést, akkor ugye elkerülünk egy jogi vitát. Hiszen, hogyha ilyen kifejezések, terminusok szerepelnek egy szövegben, amelyekkel hát a helyzetet is egy értékelnénk, akkor ugye óriási vita kerekedik abból, hogy most ez megengedhető, nem megengedhető, milyen is akkor a, a helyzetértékelés. Úgyhogy ezt inkább másra bíznám. Objektív megszövegezésre törekedtünk, és a tulajdonképpen a célunkat azt hiszem, hogy ezzel teljesítjük is. No, az explicit megfogalmazással semmiképpen sem szeretnénk, hogyha dilemma marad, vagy kétértelmű ö, kifejezés, amennyiben a mechanizmus, vagy a mechanizmusok a válság közepette, vagy a ö, támogató mechanizmusok ö, felhasználásra kerülnek, akkor ez globálisan fog felhasználásra kerülni, amennyiben globális probléma lép fel, éppen ezt hangzott el, vagy ha az eurózóna tagjai közül egy tagországnak olyan problémája van, amely kihatása lehet az egész eurozónára is. Itt javasoltunk egy módosítót, és inkább arról van itt szó, hogy döntsünk, nem mi találtuk föl a bölcsek kövét persze. Tehát a szerződés egy módosításáról van szó, ez nem túlságosan méreható módosítás, és nyilván nem akarunk újabb kételyeket sem gerjeszteni. A módosítóra azért van szükség, mert lehet ilyen helyzet, persze ennek feltétele az, hogy a, a, az alkotmányoknak megfelelően elfogadják ezt a tagállamok, de nem akarunk jogi nehézségeket generálni. Még egyszer mondom. A elmondottakkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a társjelentéstevőmmel is egyet tudok érteni. Ramon, parancsolj! Kedves kollégák, a Lisszaboni szerződésről akkor tárgyaltak, ugye, amikor nagyon nagy volt a gazdasági növekedés. De hát sajnos a jó jogalkotás nem tart örökké, és a válság is azt mutatta, hogy a Lisszaboni szerződés nem készített föl bennünket arra, hogy a közös pénzügyi uniónak a nagy gondjait előre is kivédje. Örülök annak, hogy a tagállamok úgy tűnik, hogy most már látják, hogy ez a bénult helyzet mindenkinek a veszélyt is jelentheti. Mindenképpen proaktívnak kell lennünk, hogy ezeket a nehézségeket áthidaljuk, és a jövőre nézve legyenek garanciáink ezeknek a kivédésére. Az eurozóna tulajdonképpen stabilnak nevezhető, és az euró mint pénzeszköz sokkal kisebb gondokat okozott, mint hogyha nem lett volna ez a valuta nemünk itt a válság alatt. Nyilván azért a gazdasági kormányzás az külön lapra tartozik, de a nagyobb stabilitás biztonsága és annak biztosítása mindenképpen feladatunk. Most ugye korrekció zajlik, és az Európai Unió pénzügyi stabilitásának szabatolása talán a stabilitási mechanizmussal biztosítható, és a válság hatásainak a csökkentését is szolgálhatja. A gazdasági növekedés és a, a biztosítás, a, a, a stabilitás biztosítása itt az elsődleges. Ivon? Köszönöm szépen. Hát nem nagyon tudok mit hozzáfűzni, sem újat sem pedig olyat, amely a megszövegezést még gazdagíthatná. A véleményem az, hogy a megszövegezés, ha itt a szerződés módosításra gondolok, erről már beszéltünk, órák hosszat tárgyaltak erről a tagállamok, és kicsit szkeptikus vagyok, hogy a megszövegezés nem csak ezen a szakbizottságon belül, hanem a parlamenten belül is átmegy. Hiszen azért arról van szó, hogy a kompromisszumot, amelyet a tanácstól, ami a tanácsra került hozzánk, most módosíthatnánk. Az én módosítóim három egészen pontosan arra törekszik, hogy nagyobb legyen a, a a tisztánlátás, és hát megköszönném, hogyha ezeket is tudnánk integrálni. Elnök, köszönöm szépen, Szilvi, és Mendez de Vigo fognak még szó, szót kapni, Szilvi az első. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, Következő megjegyzéssel élnék előzetesen. A Német Alkotmánybíróság ítéletet hozott, amely azt kéri, vagy hát kezdeményezi, hogy ezt a szerződést módosítsák, hajtsuk végre. A Német Alkotmánybíróságnak tehát ez a véleménye. A szerződés módosítást megfelelően elő kell készíteni. Furcsának tartom, hogy csak angolul áll rendelkezésre ez a szövegtervezet. Azt gondolom, hogy előadóként, a gazdasági bizottság előadójaként szükségesnek tartjuk a szerződés módosítást ebben a nehéz helyzetben. Azonban, hogyha gazdasági irányításról van szó, akkor jól meg kell fontolnunk a lépéseinket, sok mindent megtehetünk, de a szerződésekhez nem nyúlhatunk, mondta a bizottság. Aztán három hónappal később mit látunk? Az állam és kormányfők a maguk módján eldöntötték azt, és a kollégák ne panaszkodjanak, nyilván a parlament is része az erők egyensúlyának, tehát a kormányfők és államfők azt mondták, hogy megnyitjuk a szerződés módosításról szóló vitát, méghozzá egy olyan szakaszról, amit a gazdasági kormányzás keretében már számtalanszor eszmecsere témájává tettünk. Automatikus, félautomatikus szankciókról beszélnek, tehát fölmerül az a kérdés, hogy haladhatunk-e így tovább az eurozónában, vagy azon a módon, ahogy a szerződésben áll. Néhány javaslatunkat elutasították, ez nem rossz, hogyha a 136-os szakaszsal kapcsolatos vitát megnyitjuk, akkor az a kötelességünk, hogy koherensen járjunk el, és a gazdasági irányítás területén minden megfelelő jogalapot megteremtsünk eh, annak érdekében, hogy világos és jogbiztos helyzet legyen. Éppen ezért az a kívánságom, hogy itt ne egyszerűen eh, csak a pillanatnyi szükségszerűségek és sürgősségek eh, fényében cselekedjünk, vagy pedig a tanácsnak a csúcstalálkozót vegyük figyelembe, hanem a parlamentnek máshogy kell eljárni. Jürgené a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Legutóbb már említettem, hogy ezt kritikusan kezeli a mi frakciónk. Nem vagyunk alapvetően a szerződés módosítás ellen, azonban nem találjuk megfelelően a gyorsított eljárást a szerződés módosításra. Szeretném megjegyezni még egyszer, hogy itt egy demokratikus deficitet látok, hogyha ilyen tempóban dolgozunk, és ilyen tempóban módosítjuk a szerződést. Nem vagyok teljesen biztos, hogyha megnézem a jelenleg hatályos szöveget, hogy teljesen szükséges-e a változtatás. A 136-os cikkelnek a szövegét úgy is értelmezhetjük, hogy a gazdaságirányításnak a lehetőségét legalábbis a német fordításban előirányoz, vagy hát azt nem tiltja. Különösen éppen ezért nem vagyok teljesen biztos abban, szükséges a szerződés szövegének módosítása. Hogyha megnézem az angol szöveget, akkor, akkor a három utolsó szót gyakorlatilag egyfajta nem elfogadható feltételnek tartom, tehát ezt a subject to strict conditionality kiegészítést. Az én német az én német nyelvérzékem az diktálja, hogy itt egyfajta automatizmus alakul majd ki. Ez tehát nem a megfelelő megfogalmazásmód, tehát hogyha erről a konkrét kérdésről van szó, akkor úgy gondolom, hogy ebből a mondatból ezt törölni kell ezt a részt, ami pedig a Jean-Paul Gozénak és Kikluna úrnak a javaslatait illeti itt úgy gondolom, hogy ezeknek a szellemét ezt a frakcióm támogatásra méltónak ítéli, ami a szolidaritást illeti az európai tagállamok között, azt mindenképpen előtérbe kell tehát helyezni, és ez helyes, támogatandó alternatíva. Igen, ez lenne az én megjegyzésem. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm. Mendez de Vigo képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt az AFKO-ban Volt egy vitánk ennek a kérdésnek a hatájáról, jog, jogi hatájáról és következményéről. Ezt most itt nem szeretném megismételni, de azzal kezdeném a mondandóban, hogy, ki, mondandómat, hogy Kikluna úr, úrral egyetértek. Ez a mechanizmus, ez a védő mechanizmus valóban nem a megoldás, hanem egy lehetséges megoldás. Ezt a mechanizmust az általános irányítási keretbe be kell foglalnunk. Az európai szemesztertől azon hat jogalkotási javaslaton keresztül, amiről nem sokára beszélünk, illetve az eurókötvények kérdéséig, ez egy csomag. Szerintem hiba lenne ezt a csomagot nagyobb fontossággal felruházni, mint amennyire fontos. Az, hogy ez, amit, amiről a határozat szól, csupán egyetlen eleme a csomagnak, ez lényeges. A módosításokkal kapcsolatban egy dolog aggaszt. A tagállamok szerepére történt utalásról van szó. Ha ezt így olvasom, illetve az eurozóna stabilitását is olvasom, akkor valójában nem mást mondunk, mint hogy egy bailoutra van szükség, tehát segíteni kell a bajban lévő tagállamokat. Nem arról van szó, hogy itt bailoutot kell adni a tagállamoknak, hiszen ezt megtiltja a szerződés. Nem Skiklóna urat kritizálom, egyáltalán nem. Az Európai Tanács megegyezett ebben, Nekünk elég gyér a mozgásterünk, nagyon kevés dolgot tudunk megváltoztatni. El kell azon gondolkozni, hogy ha a stabilitási mechanizmust túlságosan megterheljük, akkor esetleg más jogalkotási lehetőségek előveszik el a lehetőséget. Nekem is lenne néhány módosításom ezen véleményhez. Leginkább a stabilitási alapra vonatkoznak ezek, nem a tagállamokra utalnak. Ez a tagállamra, tagállamokra történő hivatkozás valami alapvető dolgot ront el ebben a mechanizmusban amint benyújtottam a módosításaimat, majd részletesen is beszélek róluk. Thank you very much. I don't see anybody else indicate. Szem szépen nem látok más, aki szót kért volna, úgyhogy pár dolgot hagy mondjak én magam is. Egyike vagyon, vagyok azoknak, akik úgy gondolják, hogy a szerződésnek nem kellene most módosításra kerülnie azért, hogy olyan mechanizmust ö, vezessen be, amelyet már bevezett, amit már bevezettünk. Ha most becsapjuk az ajtót, azt az ajtót, amit korábban megnyitottunk, az sem helyes persze, és Edward elmondta, hogy hogyan lehet ezeket az ajtókat becsukni a kisebb tagállamok óra előtt. Úgyhogy az, európai, az Eurózóna stabilitásának egészét azért nem veszélyeztetnék Értem azt a problémát, hogy talán nem helyesen válogatták meg a szavakat itt a megszövegezésnél, úgyhogy majd gondolkodom rajta, hogy ugyanezt nem tudjuk-e kifejezni más szóval. Úgyhogy Mendez de Vigo úr szavait azért véssük az eszükbe. Százszázalékosan tudom támogatni a módosításokat, és megerősítem, hogy az eredeti megszövegezés, ahogyan javaslatra került, és a tagállamok megvitatták, az eléggé veszélyesnek tűnik, és nem nagyon segít a helyzeten. Jó lenne, hogyha a tanács egy kicsit jobban odafigyelne, és többször figyelne oda arra, amit a parlament mond hiszen úgy tűnik, hogy a, az idő múlásával többször van igazunk, illetve igazolódik be, hogy nekünk van igazunk, nem pedig nekik. Módosítók benyújtásának határideje február 3, déli 12 óra, nincs túl sok idő. Aztán a módosítók megvitatása február 10, itt az ekonom belül február 14, ez a Strasburgi hétfő lesz, és az AFKO-ban 17-én, februárban valószínűleg a március első plenárison kerül majd napirendre. Úgyhogy köszönöm szépen. Ahogyan már itt elhangzott, angolul dolgozunk. Angolul vagyunk kénytelenek dolgozni a dokumentumban, mert még nem került lefordításra. Következő ülésünk időpontja február 7 hétfő. Most pedig zárt ülés következik, és kiértékeljük a reggeli meghallgatásnak a három jelöltjét, a felügyeleti hatóság elnöki posztjaira kiválasztott pályázóknak a szereplését. Köszönöm.